Mr. Chairman, Vice... Elnök úr, elnök helyettes úr, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! Megpróbálom betartani a szabályokat, amelyeket az elnök úr elmondott. Nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy itt lehetek, mint kereskedelmi biztos jelölt. Remélem, hogy támogatni tudnak majd, mert nagyon régóta álmom, hogy ezekkel a kérdésekkel foglalkozhassak. A nemzetközi kereskedelem az emberek életének rengeteg területét érinti világszerte, hiszen a kereskedelem mutatja azt, hogy milyen értékeket képviselünk közösen Európában. A demokratikus alapelvekért, az átláthatóságért, az elszámoltathatóságért harcoltam mindig is politikai karrierem során a parlamentben is, és a tanácsban és a bizottságban is. Úgyhogy szeretném ezt képviselni ezen a téren is, hiszen a demokratikus értékek inspirálták, és egyszerű a célja az emberek életminőségének javítása. Tudom, hogy a kereskedelem képes erre, hiszen a történelem ezt már bemutat, bebizonyította, Európában a lehető legmagasabb színvonalat tudtuk így elérni a világon. Ma már nagyon sok mindenben segít, például a kereskedelem fellendítése, a gazdasági fellendülés Spanyolországban, Írországban, és sokat segít a reményben a munkanélküli embereknek is, hogy hamarosan rendben jön az életük. A jövőben a kereskedelem még fontosabb lesz az európai munkahelyek és növekedés szempontjából, hiszen a kereskedelem Európában ma 30 millió ember életét érinti. Ez csak több lesz, ahogy egyre sikeresebbek lesznek a növekvő gazdaságok. Minél nagyobb a növekedés Európán kívül, Európa határain túl, annál fontosabb, hogy eljussunk ezekhez a piacokhoz is. Hiszen több száz millió embernek ad ez lehetőséget életminősége javítása érdekében. Belügyi biztosként már megtapasztaltam, hogy a kereskedelem mennyire fontos, hogy az emberek segítsék családjukat ott, ahol élnek, és ne kényszerüljenek arra, hogy gazdasági okoknál fogva elhagyják otthonukat. Végül a humán szintek is nagyon fontosak, hiszen összehozza az embereket a kereskedelem, az eszmecserék, a kapcsolatok szintjén. Úgyhogy kétségtelen, hogy nagy megoldás lehet ez a jövő szempontjából világszerte. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a kereskedelem és a nyitott piacok már magát a célt képviselik. Csak eszközök lehetnek, hiszen szűklátókorú érdekek nem befolyásolhatják arról kell, hogy szóljon a kereskedelem, hogy széles körű érdekeket képviseljen az egész társadalom számára. Ha kereskedelmi biztos leszek, mindent megpróbálok annak érdekében, hogy az alábbi elveket képviseljem. Először is az állampolgárok érdeke kell, hogy irányítsa a kereskedelmet. Ez azt jelenti, hogy ambiciózus tárgyalásokat kell folytatnunk, hogyha munkahelyeket és növekedést akarunk biztosítani az emberek számára. Segítenünk kell az embereknek azokban az ágazatokban, ahol el kell, hogy hagyják munkahelyüket, és átkerülhessenek olyanokba, ahol lehetőségek nyílnak meg előttük a jövőben. Másodszorban a tárgyalásoknak nyitottaknak, átláthatóknak kell lenniük, hiszen az embereknek meg kell érteniük, hogy végül is miről van szó, hogy elmondhassák véleményüket. Harmadsorban együttműködésről, de ugyanakkor gerincről is szó van a tárgyalások során, hiszen Európának ki kell állnia a saját érdekei mellett is. Ez azt jelenti, hogy ezek a megállapodások inkább támogassák, mint gyöngítsék a környezet, a munkajogi, emberi jogi területeket általánosságban. Ez azt jelenti, hogy kölcsönös engedményeket kell tenni gazdasági szempontból, ami gazdasági tárgyalópartnereinket illeti. Nagyon fontos, hogy széleskörű eh, nemzetközi eh, céljainkat támogassa eh, a különböző értékeket, mint például a béke, a szabadságjogok, a demokrácia világszerte. Ezeket az elveket kívánom majd alkalmazni, elsősorban a világkereskedelmi szervezettel folytatott munkák során is. Liberálisként támogatom a multilaterális megoldásokat. Meg vagyok győződve arról, hogy a jelenlegi nehézségek ellenére a WTO igenis tud majd eredményeket felmutatni mind a szegény, mind a gazdag országok számára. Nagyon fontos hogy az ázsiai és a latin-amerikai országokkal is megfelelő megoldást találjunk, akár csak Kínával, hiszen második legnagyobb kereskedelmi partnerünk. Nagyon fontos, hogy visszabillentsük a mérleget az eh, kibillent helyéről. Ezen kívül az afrikai ö, kapcsolatainkat is nagyon fontos ö, támogatni, ahogy ezt Juncker elnök úr is elmondta. Ezen kívül meg kell mutatnunk szomszédainknak, hogy milyen fontos alapvető elveket kép, képviselünk, és ezek mennyire kapcsolódhatnak a gazdasághoz is. A legfontosabb azonban a TTIP, a Transatlanti Kereskedelmi és Befektetési Partnership partnerségi kapcsolat. Nagyon fontos tárgyalások ezek. Az elmúlt évek során nyomon követtem ezeket a fontos tárgyalásokat, kicsit távolról, de megdöbbentem attól, amit hallottam, hiszen azt vártam, hogy a két milliárd eurónyi kereskedelmeit, amit, amit naponta folytatunk az Atlanti óceánon, túl gyakorlatilag pozitív hír hogy a ki nem használt potenciális lehetőségek, új lehetőségeket biztosítanak számunkra. És hogy ez lehetővé teszi, hogy Európa visszakerül majd a megfelelő gazdasági szintre, és új munkahelyeket teremthet, lehetőségeket az emberek számára. Ehelyett azonban azt hallom, hogy a bizottság csökkenteni akarja a normákat az élelmiszer biztonság terén például, és korlátozza Európa lehetőségeit az egészségügy, a környezetvédelem terén. Tudom, hogy nem így van. Bár hallom ezeket az aggályokat, és tudom, hogy az embereket meg kell nyugtatnunk ebből a szempontból. Először is el kell mondanom, hogy a TTIP óriási potenciális lehetőségekkel bír új munkahelyek teremtése szempontjából. Ott vannak a tarifák, a szolgáltatások, a közbeszerzés, nagyon sok szabályozásra van szükség ahhoz, hogy megfelelő megállapodást kössünk, hogy idővelben és hosszú távon is megfelelő legyen ez. Másodszorban egyértelmű az EU álláspontja. A jelenlegi védelmi szintet nem lehet csökkenteni. Ami az új szabályozást illeti, a jelenlegi európai demokratikus ellenőrzés keretein belül kell a jövőbeli döntéseket is meghozni. Ami az egészségügyet, a környezetet, a munka körülményeket illeti. Semmiképpen nem csökkenthetők ezek a normák, csak azért, hogy olcsóbb megoldásokat találjunk. Harmadsorban stratégiai dimenziója is van a törvényhozásnak hogyha a világ két nagy kereskedelmi hatalma végül is leül egymással tárgyalni, és megfelelő normákat tud kialakítani. Aztán, ami a negyedik pontot illeti, a beruházások az ISDS, ez megint aggályokra ad okot. Először is egy általánosabb megjegyzést szeretnék tenni, hogyha valamilyen problémás kérdés merül fel, megoldást kell találni. Már most is rengeteg ilyen eset van. Véleményem szerint olyan rendszerre van szükség, amely foglalkozik az emberek aggájaival. Továbbra is egyértelmű szabályokat kell hoznunk, hogy az ISDS keretén belül senki se tudja kihasználni a rendszert. Nagyon fontos az átláthatóság, és az, hogy a közérdeket mindenféleképpen szem előtt tartsuk. Ennek kell a jövőbeni tárgyalásokat vezérelnie. Szerintem a bizottság eddig is ezt tette a CETA keretén belül, hiszen a jövő évben kell ezt jóvágyni a parlamentnek. A múlt hét pénteken tettem meg mindent annak érdekében, hogy a weboldalon is hozzá lehessen férni ehhez a szöveghez. Ami a TTIP-t illeti, ezzel is foglalkoznunk kell, mégpedig részletesen. Juncker elnök úr elhatározta magát az Európai Parlament előtt július 15-én, hogy ne fogadja azt el, hogy az EU tagállamok jogalkotását valamilyen speciális rendszerek korlátozzák. Egyetértett azzal, hogy ebben a kontextusban is a köznemnek kell érvényesülnie, és kétségtelen, hogy ha én leszek a kereskedelmi biztos, én is elkötelezem magam emellett. A kérdéseket mindig meg fogjuk tárgyalni, hiszen széleskörű konzultáció fogja megelőzni tárgyalásainkat a jövőben is. Konkrét javaslatokat kell megfogalmaznunk ezek alapján és remélem, hogy ezeket a kérdéseket részletesen meg tudom tárgyalni önökkel is. Negyedik pont. Persze néhány hónapba betelik majd, hogy politikai szempontból értékeljük új célkitűzéseinket, illetve azt, hogy hova jutottunk. Majd az év vége felé remélhetőleg megszeretik ez is a tagállamok részéről. Azonban el szeretném kötelezni magam egy terület mellett különösen, ez az átláthatóság. A bizottság már eddig is jelentős erőfeszítéseket tett ennek érdekében, de hogyha megerősítenek hivatalomban, ennél még többet kívánok tenni ennek érdekében. Ami a TTIP megállapodást illeti, minden javaslat nyilvánosságra kerül majd én is, akár csak Juncker elnök úr is kérte, az ülésekről is listát fogok nyilvánosságra hozni minden érintett számára. A szociális partnereket prioritásként fogom kezelni. Természetesen ö, olyan kérdésekkel is fogok foglalkozni, amelyek önöket, érenti, önöket érintenek ö, a tárgyalási folyamat során. Ö, mindenképpen mindent megteszek annak érdekében, hogy ö, minden képviselő hozzáférhessen a dokumentumokhoz. Ö, Nyilván ehhez bizalmas kezelésre van szükség a parlament részéről is. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! Nyilván ez a tárgyalás az egyik legnagyobb kihívás az Európai Unió kereskedelmi politikai szempontjából a jövőt illetően. Ez azonban nem csak a transatlanti kapcsolatokra vonatkozik, hiszen még eddig nem volt példája olyan tárgyalási programnak, amelyel most rendelkezünk, azért, hogy a növekedést, a beruházást támogassuk, és a munkahelyteremtést Európa szerte, hiszen erre oly nagy szükség van itt. Megállapítottam, hogy nagyon fontos ez a politika, de nagyon szakmai jellegű is lehet. Azonban nagyon fontos, hogy Európa szerepére koncentráljunk világszerte, hiszen mindenkinek el kell tudnia mondani a véleményét ebben a témában, és pontosan ezért nagyon fontos ez a meghallgatás is. A képviseleti demokráciában, mint a miénk is, gyakorlatilag a parlament véleményét kell meghallgatnunk, hiszen az állampolgárok véleményét tükrözi. Nagyon fontos a legitimitás, hiszen ez az önöké. Úgyhogy nagyon szívemen viselem a közös és szoros együttműködést önökkel. Elnök úr, hölgyeim és uraim, nagyon köszönöm a figyelmüket, és várom kérdéseiket.